láthatják feladataikat, képviselői feladatikat a parlamentben. Ezzel kapcsolatban van észrevétel, ha nem, akkor ezeket a mandátumokat elfogadottnak ne tekintjük. Az ENL és SND frakció